mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 127 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-esről részenként első részről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 22 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 24 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás. Ez nem egyértelmű, elektronikusan ellenőrizzük a négyes módosítást, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 20 igen, 24 ellenszavazattal elutasítottuk. Négy, négyen tartózkodtak. A Regionális Fejlesztési Bizottság módosításai következnek. Négyes kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Van még három, ha egyetértenek vele, az arról együtt szavazunk, megfelel a 7-es, 8-as, 9-esről. Ki támogatja ezt a hármat tehát, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleménye egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ittre vélemény következik, 3-as, 4-es egyszerre szavazunk, ha megfelel. Ki van mellette? Egy ellene tartózkodás elfogadtuk. Ugyanígy egyben szavazhatnánk az összes többi ITRE a 6-os, 8-as, 10, 11, 12, 15, 17, nem? Nem, nem felel meg? Jó, akkor haladunk egyenként. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. ITRE 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az előadó kompromisszummal ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. es következik, kit van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig végső szavazás következik, amelyet elektronikusan végzünk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44 igen szavazattal, nulla nem szavazattal, tartózkodás nélkül. Gratulálunk az előadónak, Ungureanu úrnak. Köszönöm szépen. A következő szavazás tárgya Gáler úr jelentése. fenntartható Európai Uniós szakpolitika az északi tenger térségében. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következő szavazás a 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 43 mellette ellene Tartózkodó. elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 51 mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 52 mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 53 mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 54 mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 4-es kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 60 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 61 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 62 mellett, ellene tartózkodók, elvetettük. 64 mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 65 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 66-ot visszavonták, 67 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 69 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 70 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 71 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös számú kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 76 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 77 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 78 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 79 mellett ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 80 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 81-től 84-ig, ugyanaz a 80 és 84-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 82 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Szóbeli módosító egyes számú mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 83 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 7-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 87-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 93 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 8-as kompromisszum mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 99-es a következő, ez megegyezik a 8-assal mellette, ellene tartózkodók, azt hiszem elvedettük, de jó, nézzük a 102-est. Kérik, hogy a 99 es ellenőrző géppel, megnyitom az elektronikus szavazási a 99-es módosítóra. Lezárom a szavazást. 25-25. 25 mellette, 25 ellene elvetettük. 102-es mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 103 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 104 mellette ellene tartózkodó, elvetettük. 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodó, elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 112 mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nem vagyok benne biztos, nézzük meg a 112-est géppel, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezártam. 32 mellett, 21-en ellene voksoltak, elfogadtuk tehát. 113 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 114 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 115 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 117 mellett ellene nem világos az eredmény, úgyhogy géppel ellenőrizzük le a 117-re hetes módosítóra adott szavazatokat. Elektronik. 53-53, chiusa la votazione. No, 40 e- Lezárom. 13 mellette 40-en ellene, nem elég magas tették közüket. 118 mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. 119 mellette ellene tartózkodó elfogad. Varévali. 120-as mellette ellene tartózkodók elvetettük. 121 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 122 mellette ellene. Nem világos az eredmény, azt hiszem elvetettük, de nézzük meg elektronikus úton. A 122-esre géppel szavazunk, megnyitom. Chiusa la votazione. Lezárom. viccelnek velem. 43-an ellene szavaztak, és csak 80 mellett, a hatalmas többség ellene volt. Tegyék magasabbra a kezüket. Legközelebb elvetettük. 123-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 124 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 125 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 126 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 127 mellett, ellene, tartózkodók, elvetettük. Kettes számú szabuli módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 128. Szóbeli módosító vala jelentőstevő részéről mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 129 mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 130 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 141 mellett ellene tartózkodók elvetettük. 146 mellett nem. 142-es mellette, ellene. Hát, ezt azt hiszem elvetettük. De nézzük meg géppel a 142-es módosító sorsát, megnyitom a szavazást. Mette dei dubi. Cinquan... Eh, <clears throat> chiudiamo, la votazione. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20 heten szavaztak rá, 25-en ellene, két szavazat többséggel, tehát átment 140 a 142-es. Most pedig 143-as mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 144 mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. 146 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 147 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 149 mellett ellene tartózkodok, elvetettük. 148 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 150 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 151 mellette ellene tartózkodók elvetettük 152 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 154 mellett, ellene tartózkodók, elvetettük 153 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 155 mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 150, 161 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Elvetettük, bocsánat, 162-es mellette ellene tartózkodók elvetettük. 163 mellett, itt szubeli módosító is volt a jelentős tevő részéről mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 164 mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. Szóbeli módosító ötös számú mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 165 mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 166 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 167 mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 168 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 169 mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk. 170 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 171 mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. 172 mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. 173 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 174 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. A preambulum 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 18 mellette, ellene, tartózkodók, átment. 19 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. A 20-as visszavonta benyújtója, a 21-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22 mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 28 mellett ellene tartózkodók elvetettük. 29 mellette ellene Tartózkodok. elfogadtuk. 30 mellette ellene Tartózkodok. elfogadtuk. 32 mellett ellene Tartózkodok. elvetettük. 33 mellette ellene Tartózkodok. elvetettük. 31 mellette ellene Tartózkodok elfogadtuk. 34 mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk. 35 mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodok, elvedettük. Egyes mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Kettes mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk. 4-5-6 mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk. 5 mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodok, átment. Javaslom, hogy a 8-9-10-re egyben szavazzunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11 mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, 13-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig tartsuk meg a végszavazást, méghozzá géppel, a szavazást nyitott meg a szöveg egészére vonatkozóan. Lezárom a szavazást. 46-an mellette szavaztak, senki sem ellene, heten tartózkodtak, egyhangulak tehát. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Nagy többséggel, hatalmas többséggel elfogadtuk a jelentését. Következő jelentés. Egy kis konzultációra van szükségem elnézést. Bene, possiamo procedere. Akkor most Kezdjük el. Hetes pont. EU és Líbia közötti keret megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások. Gómez asszony a jelentéstevő, a 25-öst visszavonták, az egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, Szóbeli kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette akkor most kontrollálom. A 31-es elektronikus szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 nem, 25 mellette, elutasítva. Térjünk át a 32-eshez mellette. Hozzászólási kérelem érkezett. Kérem, hogy a szavazatomat mellette szavazatnak nyilvánítsam, mert rossz gombot nyomtam le. Rendben. Akkor most nem fogjuk, hogyha több, ha nem megyünk túl a felén, akkor én azt mondom, hogy hozunk egy kávét a kollégának. Még mindig a 31-esről van szó. A 31-esről szavaztunk, 32-es következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 33-as szobali módosítással mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36 mellette, 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene, nem vagyok biztos, 39, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Harminc mellette, 21 ellene, egy tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 46 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 47 mellette, ellene. Nem világos számomra elektronikus szavazás. A 47-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal, most már világos. 48 mellette ellene tartózkodás. Nem világos ez sem számomra. 48 elektronikus szavazás 48-ról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-27 ellenében elutasítva. 49-es mellette ellene elutasítva 50 kívánják a 49-esről jó, ha kérik, akkor megcsinálom Megnyitom a 49-esről az elektronikus szavazást. 49 elektronikusan. 49-es, lezárom a szavazást. 28 ellene, elutasítva. 50 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva monda, mondanám, de nem vagyunk benne biztosak, akkor az 51-esről szavazzunk. Megnyitom a szavazást. 51-es. Lezárom a szavazást az 51-esről. Elfogadva 27-25 ellenében, 52 mellette, ellene, tartózkodás, ez se világos. 52-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva 26 mellette, 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 54 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 58 mellette. 55-öst elfogadtuk? Nem elutasítottuk. Akkor az 56-asról szavazunk. 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60 mellette ellene tartózkodás, azt mondanám, hogy elutasítva, 61 visszavonva, kompromisszum 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva 11 mellette, ellene tartózkodás szerintem elutasítva, de nem vagyok biztos benne, akkor a 11-esről elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. A 11-es módosításról lezárom a szavazást. 29 elutasítva, 23 ellenében, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 17 mellette ellene tartózkodás nem világos. Akkor elektronikusan szavazunk a 17-esről. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a 17-esről. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 25 ellene. Elfogadva egy szavazat szavazattal. 18-as mellette ellene. Úgy látom elutasítva, de nem vagyok benne biztos. 18-as. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. 27 ellene, 25 ellenébe, elutasítva 19 mellette, ellene. Úgy látom, hogy hasonló a helyzet, akkor ezt is elektronikusan ellenőrizzük. 19-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 19-esről. 29 nem, 24 igen, elutasítva a 20-as, mellette ellene tartózkodás, elfogadva 21-22 egyforma mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, eh, elutasítva, egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, három mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, az egész állásfoglalás. Megnyitom elektronikusan a szavazást az egész anyagról. Megnyitottam a szavazást, lezárom, de még egy kávé kell itt az egyik küldöttnek. 52-es tapsra van szükség, nulla tartózkodás, nulla nem, és gratulálok, ez igazi győzelem az előadó számára 52-0 ellenében rendben. Akkor most technikai szünet 5 percben, majd pedig folytatjuk a szavazást. A kártyákat őrizzék meg.

Bene. Eh, colleghi, per favore, urlo. Kedves kollégák, kis rendet kérek. Kevés az időnk, meg kell kezdenünk az ülést. Ma állásfoglalásra irányuló indítványt kell megbeszélnünk. A Törökországról készített országjelentésről. Omerojten kollégánk, hogyha le, leül, akkor meg is kaphatja a szót. Erre adok egy percet. Van némi tájékoztatónk, táj, van pár tájékoztatásom, miért megkezdjük a vitát. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy Módosítások benyújtásának határideje január 10 2011-ben. Majd ö, újra megvizsgáljuk a javaslatot február 1-én. Átnézzük a módosításokat, és a szakbizottság február 10-én szavaz róla. Ezzel a bevezetéssel át is adom a szót Omen Reuten előadóasszonynak 5 percben parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm. Néhány napja megkapták a jelentésem újabb szövegét. Ezt a jelentést a bizottság országjelentés alapján készítettem el a bizottsági kollégákkal nagyon sokat vitatkoztam, nem csak Brüsszelben, de Törökországban is. Figyelemmel kísértem a törökországi sajtóközleményeket, médiát, így úgy gondolom, hogy állásfoglalásomat be tudom most nyújtani önöknek nem csak negatív fejleményeket akartam ebbe belefoglalni, hanem a pozitív eh, jelenségekre is rá akartam mutatni. És ezt ebben számos prioritást is megemlítek. Az előző jelentésemben következetesen megemlítettem, hogy ami engem élet, az együttműködésben a legfontosabb prioritás valamint a Törökország előrelépésében a legfontosabb prioritás a kopenhágai kritériumok lennének. Ennek az az oka, hogy a kopenhágai kritériumok az alapját képezik az Európai Unióban történő meglévő együttélésnek. Akinek, csatla, aki csatlakozni akar, annak el kell fogadnia ezeket a kritériumokat, úgy, mint a polgárjogokat, a demokráciát, a jogállamiságot, Eh, és az elfogulatlan független bíróságot. Elnök úr, ezek azok az érdekek, amelyeket, eh, amelyek Európát leírják, és ezeket a kritériumokat várjuk el a jelentkezőktől is. Amikor Törökországgal foglalkozunk, még sokkal fontosabb, eh, hogy a politikai kritériumokat megvizsgáljuk, ahelyett, hogy az egyes fejezeteket vennénk sorra, amelyekből elég sok van. A legnagyobb probléma Ciprossal kapcsolatos. Ha erre tört, készülne valamilyen megoldás, akkor nagyot léphetnénk előre. Amikor valóságra váltjuk a politikai kritériumokat, az reformokat tesz szükségessé, és az ország reformjai azok a fontos kérdések, amikről most itt szólni szeretnék. A polarizáció számos dolgot késleltet, és nagymértékű a polarizáció a politikai pártok és intézmények között, de a társadalmon belül is. És ez hatással van a reformokra. A további demokrációs folyamat érdekében szükség van egy akaratra, hogy konszenzus, kompromisszumot lehessen elérni. Az az érzésem, hogy a nagy török nemzetgyűlésnek ebben fontos szerepe van. Ez megint olyasmi, ami nem újdonság, elnök úr. Ezt az jelentésben is említem, tő, sokkal több ellensúlyra elez, eh, és eh, fékre van szükségünk. A politikai pártoknak eh, szóba kell állniuk egymással, nem állhat elő olyan helyzet, ahol a nyertes mindent visz, hanem konzultációra van szükség, az ellenzéken belül is, nem csak, nem elég, hogy nemet mondjanak, szükség van a fékekre és ellensúlyokra, a társadalom belül is, valamint a nagy nemzetgyűlésben. Ez az első mondani való elnök úr. A következő, a második, szisztematikus rendszeres reformra van szükség. Tavaly nagyon lelkes voltam a demokráciai nyitás folyamatával kapcsolatban, demokratikus nyitás folyamatával, hiszen a számos vallási közösség megnyílt, az alaviták egy részről, valamint a kurdok is. Nagyon sok mindent elmondtunk, és sok minden történt az elkötelezettségek terén is, nagyon sok pozitív gesztust gyakoroltak, viszont ezt nem nem követte szisztematikus utókövetés. A jelentésemben tehát a demokratikus nyitásra hívom fel a figyelmet, amely az egész társadalmat érinti, és ebből kézefogható valóság kell, hogy szülessen. Vannak még problémák a jogszabályok megvalósításával kapcsolatban, az a, ö, jó jogszabályok születtek, de a nem követi azt megvalósítás, erre nagy szükség van. Aztán számos esetben beszéltünk az alkotmányról, és azt találtuk, hogy a népszavazásra bocsájtott kérdések jó irányba terelik a folyamatokat, de teljesen át kell alakítani az alkotmányt. A legutolsó látogatásom alkalmával beszéltem az ellenzék képviselőivel, és az volt az benyomásom, hogy új alkotmányra van szükség, amely foglalkozik, amely rendszeresen foglalkozik minden kérdéssel, és remélem, hogy a választások után ezt a folyamatot meg lehet fordítani. Hadd beszéljek pár pozitív fejleményről is, amelyet alá kell húzni. jelentős civil kontroll van most a hadsereg fölött, másfelől a sajtószabadság kérdésében egy, egyre nagyobb a nyomás, a nyomás gyakorolnak a ö, szólásszabadság ö, kérdés, ö, kérdésére is. A 301-es cikket, hogyha megnézik, ezt módosították, Voltak itt kérdőjelek, de gyakorlatban működik. Azt látjuk, hogy a hatóságok nyomására és a bíróság nyomására e, fokozódik az öncenzúra, amely nagyon veszélyes a társadalomra. Nem tudom, hogy mit mondta, mit mondta az elnök úr. Ő azt mondta, hogy demokráciában pluralitásra van szükség, a vélemények pluralitására. Szükség van a sokszínűségre valamint a nők jogát, jogait illetően nagyon sok erőfeszítés történt, például az oktatásban, a lányok és fiatal nők oktatásában, de a bizottság azt találta, hogy még mindig 200 ezer olyan lány van, aki általános iskolába sem jár, és erre megfelelő figyelmet kell fordítani. Említettem a családon belüli erőszakot és a becsületbeli gyilkosságokat, megváltozott a törvény, de a valóság nem kevés, nincs elég női menekültügyi kérdés, a jogszabályokat nem tartják be gyakorlatban. Hogyha nők eljutnak a menedékekbe, ott három hónapig tartózkodhatnak, de aztán visszakényszerítik őket azokhoz az emberekhez, akiktől elmenekültek, és ebben kell tenni valamit. Az utolsó megjegyzésem, elnök úr. Um, fenntartható civil társadalommal foglalkozik. Születtek új jogok a legutóbbi alkotmánymódosításban. A török társadalom felhasználja a társadalmi párbeszéd lehetőségét a munkavállalók és munkadók viszonyában, akik leülnek és megpróbálják elérni azt, hogy az ország előre tud lépni. Aztán született környezetvédelmi jogszabály. Felhúz, felhívtuk a figyelmet erre is. Továbbá a Ciprust illető protokollban semmiféle változás nem történt, több fejezetben sem. Több fejezetben is erről beszéltünk. Törökország fontos szerepet játszik a régióban, de sokkal nagyobb koordinációra van szükség koordiná- Törökország és Európa között. Ezzel be is fejezném, elnök úr. Ahogy az elmúlt években is, az a fontos, hogy azon módosításokra szorítkozzunk, amelyeket mi nyújtunk be, hiszen egyértelmű üzenetet szeretnénk küldeni tehát kérem a kollégákat, hogy működjenek együtt, és a lehető legkevesebb módosítást készítsük el. Beszélek majd az árnyékelőadókkal, annak érdekében, hogy nagyon simán átvihessük ezt a jelentést. Köszönöm. Béni. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen Omen Rajten asszonynak. Kezdjük az árnyékelőadókkal a hozzászólások sorát. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Elolvastam nagyon, méghozzá nagyon figyelmesen a jelentést, és ahogy tavaly is, most is kiváló munkát láthatunk. A jelentés arra törekszik, hogy egyrészt megfelelő támogatást kapjon az Európai Parlamentben, Törökország előrelépéseit taglalva. Törökország úgy elindult az Európai Unió csatlakozás útján, és feladatunk az, hogy nagyon körültekintően mérlegeljük, vizsgáljuk ennek az útnak a lépéseit. Fontos, hogy a lehető legkevesebb módosítót terjesszük be, hogy Omen Rajtan asszony is kérte. Ám azért néhány vetületét a e témának, amelyet ugyan a jelentős tevő érintett, talán mélyebben jobban ki kéne domborítani. Fontos, hogy Törökországban a reformok a lehető legnagyobb társadalmi konszenzuson alapuljanak, az egész politikai rendszer vonatkozóan a társadalmat be kell vonni a politikai rendszer további reformjaiba az ellenzéket is. 2010-ben alkotmányos reform is lezajlott, és további reformlépések, ezek pozitív fejlemények. Ám ennek ellenére sajnálatos, hogy nem élt a török társadalom a lehetőséggel, hogy a kormány pártokat és az ellenzéket megegyezésre vigye további demokratikus reformok és a társadalom modernizációja érdekében. Ez tehát nem járt teljes sikerrel. Felt szeretném tenni a kérdést az elnökségnek, el lehetne tolni a módosítók benyújtásának határidejét egy héttel. Január 10-e lenne ez, tudnilik, ám ez az első nap a karácsonyi szünet után, amikor visszajövünk, lehetne talán egy héttel eltolni, ez mindenki számára könnyebbé tenni a munkát. Köszönöm szépen. Megnézzük, mit tehetünk ezzel a javaslattal. Most két percben a másik elődő a szó elnök úr, Gáler úré. Elnök úr, köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, az a preambulumponttal kapcsolatban a, konz a parlamenti konszenzus tükrözi a megállapítás, nyitva kell tartani az Európai Unió csatlakozás előtt az utat, ám ez hosszú és nehéz út lesz, tárgyalási folyamatot igényel. A szöveg meglehetősen kritikus, Szerintem ez helyén való, liberális szempontból is hálás vagyok a jelentéstevőnek ezért a módszertanért. A véleménynyilvántás szabadság és a szabadság témája Törökországban rendkívül fontos, a kopenhágai kritériumok ö, teljesítése számunkra kulcsfontosságú pont, az öncenzúra jelensége pedig nagyon komoly aggályokat jelent. Ugyanakkor a miniszterelnök bolykotra szólított fel bizonyos médiumok ellen, kiadókat elítélt bíróság, a politikai kritikus ö, ö, újságokkal szemben, és így módon azt mond, az mondható, hogy a sajtó térkép úgymond nem pozitívan alakult Törökországban. Egy kérdése kapcsolatban pedig súlyos aggályokat érzek. Évek óta tárgyalunk török barát barátainkkal és a török parlamenti képviselőkkel, és utalunk arra, hogy a 10%-os parlamenti küszöb meg kell szüntetni, az, az OECD-ben egyetlen országban sincs ilyen magas parlamenti küszöb. Ehhez még alkotmánymódosítás sem kellene, elég volna egy ö, egyszerű többséggel meghozott parlamenti döntés. És az ellenzék is sokra rámutat erre, és nagyon frusztráló az, ez a magas küszöb nem engedi meg a demokratikus társadalom működését, akadályozza. Ezen kívül csatlakoznék az a javaslathoz is, hogy a módosító benyitásának határidai túl korai, január 10-e egy elég szerencsétlen nap volna, szerintem is egy héttel el kéne tolni. Köszönöm. Flotr képviselőnek adom meg két percben a szót. Köszönöm szépen, köszönöm Ria, mint minden évben olyan munkadokumentumot terjesztesz elő számunkra, amely nagyon jó van dokumentálva, igen kimerítő, figyelembe véve a számunkra fontos pontokat, és ez nagyon kellemes az árnyék jelentéstevők számára, hogy ilyen jól dokumentált alapon dolgozzunk. Szeretném azt kérni, figyelembe véve a tárgyalási folyamat összefüggéseit. Most úgy látjuk, hogy kölcsönös kifáradás tapasztalható, és jó lenne, hogyha ezzel a jelentéssel üzenetet küldhetnénk, még világosabb, pontosabb üzenetet, jeleket, jelzéseket, és egy sor ponttal kapcsolatosan valahogy jobban jobban hangsúlyoznánk a homályosabb vagy sötétebb és a világosabb pontokat, azért, hogy a kommunikáció jobb legyen Törökország és az EU között, és a török parlamenti kollégáinkkal szemben is. Nézzük meg a kontextusokat. A sajtószabadság, tömegtájékoztatás szabadsága, szólásszabadság. Ez kardinális jelentőségű minden demokratikus társadalomban. És szerintem itt még világosabbnak és még kritikusabbnak kell lenni. A helyzet nem fogadható el, és ezt a legélénkebben vagy erőteljesebben meg kell mondani, és még jobban hangot kell adni aggodalmunknak és követeléseinknek, hiszen ez alapvető dolog és szerintem még nagyobb lendülettel kell a reform folyamatot hangsúlyozni, az alkotmányos reformról van szó, és meg kell jegyezni azt is, ezen erősködöm, nem szabad politikai erőfeszítéseinket csökkentenünk, sőt, és a tagállamokat, a tanást és a szükséges a bizottságot is fel kell ráznunk, azért, hogy erőteljesen támogassák az alkotmányos reformokat. Ugyanakkor fel kell hívni a tanácsot, hogy a 23-as, 24-es fejezetet nyissa meg. Emberi jogok, szabadságjogok, alapvető jogok, igazságügy témájában. Mindjárt befejezem. Szerintem a ciprusi kérdést illetően van egy kérés, ami nincs benne a jelenlegi tárgyalások összefüggésében. Az, hogy a jegyzőkönyvet nem hajtották végre, ezt ki kell emelni, de azt is kell kérni az EU-tól, hogy ezt a szabályzatot vagy rendeletet a ciprusi összefüggésben is alkalmazza egy időben. Politikai üzenetre van szükség, igen erős ösztönzőre azért, hogy ez az előbb említett párbeszéd újrainduljon. Köszönöm, Giannáko képviselő, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A magam részéről én is szeretnék gratulálni Omen Reiten képviselőasszonynak az új ország jelentésért. Úgy vélem, hogy ez világosan tükrözi azokat az előrelépéseket, amelyek egyes ágazatokban megtörténtek, ám rámutat azokra a negatív tényekre, amelyek között szerepel az is, hogy Törökország tovább sem ismeri el Ciprus önállóságát. Hogyan lehetne egyáltalán EU tag egy olyan ország, amely nem ismeri egy másik EU tagállam létét? Szeretném felhívni Omer Rajtan asszony figyelmét arra, hogy annak ellenére, hogy 2010 májusában magas szintű találkozóra került sor, és miniszterek és miniszterelnökök között és Erdogán úr is tíz miniszterrel járt Aténben, tehát egy csúcs került sor a török és görög fél között, nem sok előlépés történt a jó szomszédi kapcsolatok erősítésének ellenére Ciprus ügyében. Az égei tenger térségében, tehát továbbra is a, a határsértések történnek, török vadászgépek sérték meg folyamatosan Görögország légterét, Erről elműtést kéne tenni a jelentésben szerintem. Amúgy kiváló munkát végzett a jelentéstevő. Köszönöm. Köszönöm. Andi Giorgio képviselő két percben. Én is szeretnék. Én szeretnék köszönetet mondani Umen Ruiten asszonynak. Kedves kollégák, a török társadalom erőfeszítéseit figyelemmel kísérem. Kísérem, szeretném, hogyha ez a társadalom demokratikusabb lenne, megváltoztatnák a struktúrákat, amikor az alkotmányról és a politikai szociális élet más aspektusairól van szó. Mert mi hiszünk abban, hogy ebből Törökország profitálni fog, a szomszédos országok és az EU ugyancsak. Úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés, amit Oymen Reuten asszony állított össze, és amely elemzi a helyzetet, mégpedig megfelelően. Néhány további aspektust kellene, hogy tartalmazzon, ezek is fontosak. Ami a ciprusi kérdést illeti, le kell írni a rendezést, a rendezés alapját, amire törekszünk. Ez rendkívül jelentős, hiszen tárgyalások folynak most is, és senki ne gondolja, hogy ez változni fog. Itt a famagusztára is kell utalni. Famagusta olyan város, amely most már 37 éve a kígyók és a patkányok területe, elhagyatott terület. Egy olyan városról van szó, amely éppen szétesőben van. Egy, ez olyan hely, amely mindenképpen szorosan költ, kötődik Európához és a kultúrához ezen ritka földközi tengeri városokhoz tartozik. Éppen ezért azért kell harcolni, hogy visszatérhessenek az emberek ebbe a városba, ahol már 36 éve nem lakik senki, mindegy, hogy most görög vagy török lakosokról van szó, ez kísértett város, üres város. Törökországnak lehetővé kell tennie a ciprusi gépeknek az, hogy, saját, hogy az ő területén átrepüljenek. Nincs olyan ország a világban, amely ne engedni meg ezeket az átrepüléseket. Köszönöm. Szelávrákosz képviselő két percben. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Oymen Reuten asszonynak, aki rendkívül kiegyensúlyozott jelentést állított össze, rámutatott azokra a területekre, amelyeken Törökország előrelépett, és kiemelte azon területeket, ahol Törökországnak még van tennivalója. Már évek óta figyelem ezt a kérdést, és úgy gondolom, hogy az Erdogan kormány, Erdogan kormány előrelép, de ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sok hatalmi központ van ebben a nagy országban, olyan hatalmi központok, amelyek olyan helyzetet hoztak létre, melyeket paradoxálisnak és furcsának nevezhetünk. A hivatalos Erdogan kormány kezet nyújt a szomszédos országoknak baráti gesztussal, és a külügyminiszter azt mondja, hogy nincs gondjuk a régióban. Tehát ez történik egyik oldalon, másrészt pedig a görög légteret megsérték a fegyveret, fegyvert is szállító török harci repülőgépek. A légügyi főhadiszállás, vagyis főparancsnokság kiadott egy nyilatkozatot. 18 török harci gép lépett be a görög légtérbe, és ezt előre nem közölte, valamint az aténi berepülési szabályokat is megsértették. 13-szor történt légi felségterület megsértése Lesbos és Kiosz térségében. Szerintem ez nem segíti az EU csatlakozást, tagságot, és ez a jó szomszédi kapcsolatokat sem segíti a szomszédos országokkal. Ez a gond a török magatartással. Azt megértem, hogy volt alkotmányos reform, és ez azt mutatja, hogy ami a társadalmat illeti, a török társadalmat, Erdogánban bíznak az emberek. Remélem, hogy ez a bizalom, amit a népszavazás tükrözött, ez hasznos lesz. Erdogan tudja legtöbbet tenni azért, hogy a török lakosság támogatását és bizalmát megszerezze. Még mindent nem tett meg, és a héják nak engedi meg a török hatóságok körében, hogy a helyzet urai legyenek Törökországnak, együtt kell élnie a világgal, és a világ készen áll arra, hogy elfogadja Törökországot, hogy együtt éljen vele, de Törökországnak ezt meg kell értenie. Az az érzésünk, hogy Törökország nem veszi figyelembe a többi szereplőt. Köszönöm, ahogy itt a képviselő két percben. Köszönöm Amen Rajtan asszonynak. Úgy vélem, hogy nagy támogatást élvez a jelentés. A pártok között is egyetértés uralkodik. Vannak olyan témák, amelyekről nem szól, például a versenyképességi fejezet megnyitása, a, a feje, lendületet kell vennünk a tárgyalási fejezetekbe, a Tanács ülése után kerül plenárisra a jelentés, akkor majd eh, némileg át kell fogalmaznunk, és Ashton asszony szavait is beleértve stratégiai partnernek nevezett Törökországot ötös bekezdése kapcsolatban Füle biztos úr megjegyzése, az alkotmányügyi népszavazás végrehajtása, a bíróság reformja fontos, aztán egyetértek a jogi reform megfogalmazásával, ám a végrehajtás is figyelemmel kell kísérjük, a, maga beleértve az ügyészséget is. A jogi keretekkel kapcsolatban 18-as cikkben fejezettek a vallási közösségekre vonatkozó szavaival egyetértek. A 20-as 3-as bekezdésben szerintem reflektálni kéne arra, hogy a becsületbeli gyilkosságok száma növekedett, és ezek most a zéró tolerancia a megfelelő módszertan ezekkel szemben a 28. bekezdésben utalni kellene konkrét ügyekre a gazdasági fejlesztés területében, a keleti ország keleti részében, a 39. bekezdésben a sajnálatos szó nem megfelelő Iránnal kapcsolatban. Ciprussal kapcsolatban pedig nehéz kiegyensúlyozott kompromisszumra jutni, saját frakciómban is érzékelhető ez, bár a ciprusi kollégánkat egyre jobban bevontuk a vitába, és a konszenzus keressük velük konstruktív, méltányos megfogalmazást kell alkalmaznunk a végszavazás idején a jelentések kapcsolatban. Olman azt mondja, arra kérem a szakbizottság nevében, hogy itt éljen módosításokkal. A sajnálatos szó a módosításával és a csapatok szót vonja ki a szövegből, a leszerelés és a katonai erők kivonására jobb megoldást lehetne alkalmazni és szerintem is el kell halasztani a módosító nyújtásának határidejét. A frakciómban belül is ez a vélemény, hiszen több idő kell ahhoz, hogy kiérleljük a módosítóinkat. Köszönöm szépen Howard képviselőnek. Katolidis képviselő következik két percben. Where is this thing? It was fine. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék az előadónak, aki nagyon kiegyensúlyozott, objektív jelentést készített. A, és magas elvárásoknak is megfelel. A jelentésben összefoglalt kérdések egyrésztről a kopenhágai kritériumokra térnek ki, amiben egyhangúan egyetértünk, aggodalmunkat fejezzük ki a vallásszabadság és sajtószabadság kérdését illetően, valamint a vallási kisebbségek kérdését illetően. Ami a külügyet ér- érinti, aggodalmamat szeretném elmondani az új iráni politikával és izraeli politikával kapcsolatban. Örményországot illetően elismételném, hogy semmi nem történt. És az eddigi haladás csak fikció volt, nem volt az valóság. Hadd mondjam el azonban mindenkinek, hogy a tárgyalási fejezetek megnyitása Törökországgal az Ankarai jegyzőkönyvben megmutatott csökönyösséget tükrözi, amelyek keretében befagyasztunk egyes fejezeteket, és ezért nincsen már olyan fejezet, amit meg lehetne nyitni. Legyünk tehát óvatosak a megfogalmazott üzenetekkel. Legyünk kevésbé kritikusak Törökországot, legyünk kritikusak Törökországgal az emberi jogi kérésekben, és ezt Ciprussal egyensúlyozzuk. De akkor mit segítünk? Hogyan segítjük ezzel a tárgyalást? Ezt gondoljuk végig, kedves kollégák. Grazie, onorevole Kasulides. Köszönöm szépen Kasulides úrnak. Mielőtt megadom a szót a következő felszólalónak, hadd mondjam el a következőt. Megvitattuk a titkársággal, ezért úgy gondoljuk, hogy a módosítások határidejét egy héttel eltolhatjuk eh, január 18-áig, továbbra is 12 óráig kell ezeket benyújtani aznap. És remélem, hogy ezen megfeleltem az önök igényének, hogy több időre van szükségük. Mava Nikolász úr következik két percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is beállok azok sorába, akik gratulálnak a jelentéstevőnek. E kiváló anyagért. Én egy konkrét kérdésre koncentrálnék, ez pedig a ciprusi kérdés. A ciprusi kérdést nem sikerült eddig megoldanunk, és annak valószínűsége vagy lehetősége, hogy megoldásra jussunk, kizárólag azon függ, hogy mennyire leszünk képesek véget vetni annak, hogy Törökország további telepeseket küldjön a megszállott területekre. Törökországnak tűnik be kell fejeznie azon próbálkozásait, hogy megváltoztassa a demográfiai összetételét a megszállt területeknek. Csak így tudjuk biztosítani a jövőbeli megoldás lehetőségét. Mert a Törökországot rávesszük, hogy ne küldjön telepeseket tovább oda. Mert hogyha ezek száma növekszik, akkor olyan helyzetbe kerülünk, hogy a ciprusi kérdés a megoldásai ugye most már több, több, több török telepes van Cipruson, mint, mint, a, mint török ajkú őslakos. Ez elfogadhatatlan helyzet, és a megoldást nagyon nehezíti. A tavalyi jelentésben a módosítást nyújtottunk be, azt hiszem a Szababoda úr terjesztett be a módosítást, amely megemlíti a telepesek ügyét. Szerintem kiváló volna, hogyha életben tartanánk a figyelmet erre vonatkozóan. Tehát a török ciprus hatóságokat felhívjuk arra, hogy ne engedjék további török állampolgárok letelepedését a szigetem, mert ez továbbra is, meg, továbbra is módosítani a demográfiai egyensúlyt, és csökkenteni egy közös ciprusi államhoz való hűségét a jövőbeli a, az állampolgároknak. Tehát nem szabad a múlttal megterhelni a jövőt, ez jelentős eleme, alapeleme a török, a ciprusi kérdésnek ez, ez a vetülete az, az ügynek, úgyhogy ezt meg kell említenünk a jelentésben. Le úr két percben a következő hozzászóló. <clears throat> Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, én is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, Woman Rajtan asszonynak kiváló munkát végzett, nagyon jelentés született. És nagyon örülök annak a kiváló, azoknak a kiváló megfogalmazásoknak, amelyek tükröződnek a jelentésben. Én három fő üzenetre koncentrálnék. Először is jeleznünk kell, hogy hol történtek pozitív előrelépések, amelyekre néhány évvel ezelőtt nem is gondolhattunk volna elképzelhetetlen új pozitív fejlemények történtek, persze gyorsítanunk kell a reformok végrehajtását is. Másodszorban azt várjuk, hogy a reformok dinamikusan folytatódjanak, ezt is meg kell említenünk. Harmadsorban pedig szólnunk kell a fő problémákról, amelyek összefüggenek a csatlakozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal. A ciprusi kérdést az ügy homlok terébe kell emelnünk, és ez az összefüggésben azt is látunk kell, hogy mit vár Törökország az Európai Uniótól. Egyetértek azokkal, akik úgy gondolják, hogy tovább kell bátorítanunk Törökország reform folyamatait, és teljes mértékben támogatnunk kell azokat a lépéseket, melyek a megoldás irányába hatnak, ideértve az alkotmánymódosításokat is. Ha a politikai folyamatok a polarizáció felé haladnak, akkor ezek a változások nem lesznek végrehajtók. Ezt is látnunk kell. Javítani kell a tör politikai pártok közötti közeledést, a parlamenten belüli pártokat is beleértve, úgy gondolom, hogy a, e, a kapcsolatok e parlamenti dimenzióját tovább kell mélyítenünk ezen célok érdekében, és végül, de nem utolsó sorban a gazdaságot is jelentősen meg kell jelentenünk a jelentésben. A török gazdaság rugalmasságát és sikereit jobban meg kell jelentenünk. Örülök annak a ténynek is, hogy a török gazdaság jelentős sikereket ért el, és ezt a jelentésben ki kell emelnünk. Szaboboda úr, köszönöm elnök úr a szót. Szerintem is említést érdemel, hogy a biztonsági fejezet megnyitásához milyen feltételeket kell tennünk, és így egyetetek Nikolász kollégámmal a ciprusi kérdéssel és a betelepítéssel, meg az ankarai jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Itt Törökország és néhány tagállam sem áll nyitva a kérdések megoldása érdekében, ezt is látnunk kell. Másodszorban támogatom nagyban azt, amit Omen hogy Omen Rajton asszony kiváló jelentést készített, és kimondja, hogy konfrontáció van a pártok között és a török pártok körében is. Erdogan miniszterelnök az népszavazás után kifejezetten hangsúlyozta azt, hogy hiba volt, hogy nem törekedett szélesebb politikai bázisra, és igyekszik ennek fényében javítani a kapcsolatokat a többi párttal, az ellenzéki pártokkal is. De azt is látom kell, hogy az ellenzéken belül is ütköznek a vélemények sajnos ezzel kapcsolatban. A társadalmi dimenzióval kapcsolatban pedig ezt érzékelni kell. Ör- Örményországgal kapcsolatban el kell kezdjön az új párbeszéd Örményország és uh, Törökország között a vonatkozó jegyzőkönyvet ratifikálni kellene. Persze Azerbajdzsán és a hegyi Karabak válságának fényében ez nem lesz könnyű feladat, de új párbeszédet kell indítani, ez abszolút szükséges. Aztán végül a kurd kérdés. Itt is egyetértek azzal, hogy nem sok minden történt. Politikai akarat úgy látszik van, ám mintha nem volna elég bátorsága tovább lépésre. A terrorista tevékenység sajnos újra indult, újra lángra kapott. Egészében véve a jelentés kiegyensúlyozott, a külpolitikát illetően nagy lehetőség lehet abban, hogy Törökország független külpolitikát visz, ám ezt az Európai Unió külpolitikájával összehangolva kell tegye. Törökország nem lehet teljesen különutas e tekintetben. Köszönöm szépen Szoboda képviselőnek. Boszkút asszony következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném Riának megköszönni azt, hogy nagy figyelmet szentelt a nők helyzetének. A jelentésben nagyon fontos dolgokat mond el amelyet, amelyre én is korábban felhívtam a figyelmet a női jogi helyzetről szóló jelentésemben. Nagyon örülök, hogy beszélt a kvótákról, és nagyon támogatom. Köszönöm szépen, Ria. A következő megjegyzésem a jelentésben nagyon sok a déjà vu érzés, Viszont hiányzok pár dolgo, hiányolok pár dolgot, mint például a jelenlegi helyzetre való öm, kérdéseket, az egyetemen a fejkendők viseletének kérdését, amely fontos Törökországban. A következő az LGBT jogok kérdése, ez is hiányzik. A, az elnézést, tehát a melegek jogainak kérdése, valamint a szintén nagyon fontos a Szoiszal eset, amely rámutat arra, hogy a török Eh, állampolgároknak is vannak jogai a társadalmi szerződés érdekében. A bizottság eh, vizsgálatot ígért eh, arról, hogy ez mit jelent majd az európai tagállamoknak, ezt nem láttam még. Remélem, hogy erre fordítanak majd figyelmet. Végül pedig azt szeretném elmondani, hogy egyértelmű, hogy elfogynak a fejezetek, amelyekről tárgyalni lehet, Ezt e- egy, egyrészt Törökország okozza, de nagy részben az európai tagállamok is mögött állnak. Mivel elfogynak ezek a fejezetek, stratégiára lenne szükség, hogy megvizsgálhassuk, mit lehet tenni azért, hogy a tárgyalások újra beinduljanak ezek az én észrevételeim. Szeretném megköszönni Riának az a elvégzett munkát. Köszönöm szépen! Köszönöm. Kovacsev képviselőnek két percre megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Riának a kiegyensúlyozott jelentésért. A legtöbb kérdés benne van a jelentésben. Nem akarom megismételni, amit a kollégáim mondtak, de két dologra fölhívom a figyelmet. 36-os pont, összekötjük az energiafejezet megnyitását a kormány közé, a Nabukot illető kormány közé megállapodással, de a Nabukó projekt támogatási megállapodás következő pontjai következnek. Bulgária, Ausztria, Románia, Magyarország készen áll arra, hogy aláírja ezt a projektet támogató megállapodást, de úgy áll a helyzet, úgy tűnik, hogy Törökország ezt eh, feltételévé teszi az energia fejezet eh, megnyitása feltételének teszi, és megpróbál így nyomást gyakorolni az EU-ra, hogy eh, meginduljanak a tárgyalások erről a fejezetről. Úgyhogy én támogatom az energiafejezet megnyitását, de nem más projektekkel összefüggésekben. Tehát ne legyen ez ultimátum, ha az EU nem nyitja meg az energia fejezetet, akkor nem fogjuk a Nabucco projekt támogató megállapodást aláírni. A másik, az Örményországgal való protokoll aláírása világos volt, ezen protokollok aláírása Svájcban, ez ne legyen előfeltétel, ugye ott van Azerbajdzsán, a hegyi Karabach kérdése, és ha ez így történik, akkor nem épít bizalmat a szomszédos országokkal, Törökország. Azt várjuk, hogy Törökország megbízható partner legyen az EU-nak, de ez csak a kölcsönös bizalomra lehet építeni, és ez azt jelenti, hogy az aláírt megállapodásokat, protokollokat be kell tartani. Ez mind a múltra, mind a jelenre vonatkozik. Köszönöm. Brepolsz képviselő két percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretném azt elmondani Omen Rajten asszonynak, hogy egyetértek a jelentésben szereplő több kritikus ponttal, például a demokratikus nyitási folyamatra vonatkozókkal, de a gyakorlatban ezt még nem hajtották végre, ami a cselekvést életi támogatom felhívását arra, hogy az alkotmányt vizsgálják felül, a szimbolikus intézkedések nem elegendőek. Ami a kurd kérdést illeti, és ezt a bekezdést itt keményebben kellene fogalmazni, be fogok adni egy módosítást, például ő nem utal egy bírósági esetre Jabarkiban, több mint 150 demokratikusan megválasztott kurt politikus és emberi jogi aktivista ellen folyik mindez, és a népszavazás nem vette figyelembe a kurd kérdést, a kurd pártok bolykotja is napirenden van, és Roskovi ellen Dániában is folyik eljárás, Belgiumban, más országokban is fölléptek kurd szervezetek ellen, a PKK-t egyébként kritizálják jogosan, de semmit nem beszélnek a tűzszünetről. Világosá kell tenni, hogy a török kormánynak párbeszédet kell kezdenie a kurd képviselőkkel, azért, hogy egy sor konkrét lépést tegyenek, és biztosítsák, hogy minden török állampolgár évezhesse teljes körű jogait. Köszönöm. Gómez képviselő két percben. Köszönöm. Ennek szeretnék gratulálni a kolléganőnknek a kiegyensúlyozott, objektív és konstruktív jelentéshez. Osztom azok véleményét, akik azt mondták, hogy az emberi jogi fejezet megnyitása alapvető aggaszt, a sajtószabadság és a szólásszabadság, főként figyelembe véve a Wikileaks által kiszivárogtatott híreket, és azt, hogy a kínzás járatokban milyen, és a kiadatási programokban milyen szerepe volt Törökországnak. A nők jogai Törökországban szintén döntő kérdés, és örülök, hogy Ria utalt a kvótákra, ez nagyon fontos azután nyomás azért, hogy az ICC-t ratifikálják, ez is jó, hogy benne van a jelentésben. Ami Ciprust illeti, úgy gondolom, hogy konszenzus kell találnunk, megfelelő hangnemet kell megtalálni, hogyan közvetítsük az üzenetet Ciprusról. De fontos kérdés az, hogy Törökország ez Törökország érdekei mögött áll, viszont az EU-nak ez még fontosabb. Nem szabad, hogy ez legyen az egyetlen elem, és az EU közös biztonsági védelmi politikáját ez sértse, főként a NATO-val összefüggésben, figyelembe véve, hogy milyen problémák vannak a ciprusi konfliktussal kapcsolatos határozatok végrehajtása terén. Riát szeretném megkérni, Szóljon néhány szót a korrupcióról, a gazdasági, szociális ügyek fejezetében, mert bárki elmegy Törökországba, látja, hogy micsoda korrupció van már a taxikban, és hogyha ez ilyen kicsi szinten folyik, akkor mi lehet ott a magasabb szinten? Engem nagyon aggaszt a korrupció az EU-n belül is. Ne hanyagoljuk el ezt a Törökországgal kapcsolatos fejezetben. Köszönöm. Köszönöm, Gomes asszony. Papadopoulos képviselőnek adom meg két percben a szót. Köszönöm, elnök úr. Gratulálni Kriának a jelentésért. Egyetértek aggodalmaival a sajtószabadság kérdését illetően a demokráciai deficit továbbra is fennáll, női jogi kérdésben és diszkriminációban nulla toleranciát kell bemutatnunk a kínzás és a korrupció kérdésében. Kritikusnak kell lennünk Törökországgal kapcsolatban, hiszen ez egy csatlakozást kérő ország, amelynek tisztelnie kell a mi közös európai értékeinket azért, hogy Európai Uniós tag lehessen. Törökország sajnos semmiféle tiszteletet nem tanúsít az emberi jogok egyetemes nyilatkozata iránt, valamint az európai értékek iránt. Nem valósítja meg a kiegészítő jegyzőkönyveket, amely pedig követ, kötelessége lenne. Nem ismeri a Ciprust, amely a Ciprus kötelessége lenne az EU felé. A görög ciprióták jogait nem ismeri el, tönkretette azok kulturális örökségét, és legalább 500 templomot lerombolt, amelyek közös európai örökség lennének. A jelentésben hivatkozni kéne Famagusztára, valamint arra a szükségre, hogy meg kell védeni a ciprusi kulturális örökséget, nem szabad, meg kell akadályozni a további rombolásokat. El kéne mondani a, jelentésben a jogi megállapodást, hiszen sértik az Európai Tanács, Európa Tanács döntéseit az emberi jogok megsértésével, és a Cipruson eltűnt emberek és azok rokonai, akik az elmúlt 36 évben az etnikai tisztogatásoktól szenvedtek. Kedves kollégák, 20 ezer görög ciprióta él a kampanziai félszigen és távoli falvakban, ma már csak három Háromszázan vannak, és erről emilyen, ebben az EU-nak tennie kell valamit. Meg, le kell állítani az etnikai tisztogatásokat, eh, le kell állítani ezt az erőszakot, amelyen megsértik az európai és a nemzetközi emberi értékeket. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole Papadopoulou. Köszönöm Papadopoulos asszonynak. Most... Uh, Szia Karosz képviselője a szó két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék az előadónak, Ria Ullman Reutennek, az egyértelmű politikai pár, eh, pár eh, vélemény kifejtésért. Szeretném még elmondani, hogy az előadó lefektette a ciprusi kérdés rendezésének alap, alapjait, és a lehető legjobban eh, az korábbi dokumentumok fényében ön lefektette a megegyezés alapjait az alapvető értékek mentén, amelyet az EU táplál, és ebben senki nem vitatkozik. Nem akarunk ebben semmiféle változtatást, kivételt elfogadni. Szerintem senki nem fogadja el azt, hogyha a görög ciprióták a saját országuknak állampolgáraival válhatnak, de a jogi szakbizottság továbbra is figyelemben kívül hagyja. Ők azt mondják, hogy az úgynevezett közvetlen kereskedelmi megállapodás a, a megszállt területeken ez a nem megfelelő jogi alap. A közvetlen kereskedelmi megállapodásokat újra rendre kell tűzni. 2004. áprilisában a tanács döntés fogadott el Ciprus egyesítéséről és, megszünte, és a megosztás megszüntetéséről. Idézzük fel, hogy mit, mit ír ez a megállapodás. Omen Reuten asszony a ciprusi, e, ciprusi demokratizálódás támogatja. Köszönöm szépen. Még egy felszólalást hallgatunk meg. Az utolsó percben, parancsoljon. Ügyrendi kérdés, illetve a munkák szervezéssel kapcsolatos kérdés. A Omen Reuten a, a, asszonynak és az árnyékelőadóknak is megköszönöm a munkát. Szerintem jó lenne, hogyha az árnyékelőadók, akik Törökországgal foglalkoznak, több hozzászólási időt kapnának, mint a többi képviselő. Akinek persze nagyon értékeljük a mondandóját, ám világosság kell hogy ez nem Ciprussal foglalkozó jelentés, meg nem a ciprusi kérdés megoldására törekvő jelentés. Persze értem én, hogy sokaknak a szívügye Ciprus, ám török barátainak meg kell mondjuk, hogy látniuk kell, hogy a nagy frakciók Törökország jelentésnek tekintik ezt az anyagot, és nem Ciprus jelentésnek. Ez jó lenne, hogyha a szakbizottsági vitában is tükröztetnénk a hozzászólások arányaiban. Eh, Köszönöm szépen. Tudomásul vettük a hozzászólást. Krisztofilori az Európai Bizottság részéről, a bővítési főigazgatóság részéről szólhat hozzá. Köszönöm, elnök úr. Röviden szólok. Ez a jelentés még vizsgálat alatt áll a bizottság részéről, gondosan tanulmányozzuk, és csak előzetes véleményt tudok adni, ami a politikai kritériumokat illeti itt a jelentést illetően szeretném elmondani, hogy a bizottság igen pozitívan értékeli ebből a szemszögből Omen Reiten asszony jelentését, hiszen a politikai kritériumokat figyelembe vette, jól tükrözi a jelenlegi politikai helyzetet Törökországban. A konklúziói nagyon nagy mértékben egybeesnek a bizottság éves jelentésével, amelyet november 9-én hozott nyilvánosságra. Szeretném viszont fölhívni az ön figyelmét, előadóasszony, a terrorizmus ellenes együttműködés megfogalmazására emlékeznék arra, hogy az elmúlt években Törökország kérte az együttműködést tetéren az EU-val. Talán ahogy most megszövegezte a, szöv, a jelentését ebből a szempontból, azt sugalja, hogy implicite bíráljuk, a, bíráljuk Törökországot az ezzel kapcsolatos együttműködés tárgyában, és szeretném, hogyha itt pontosítaná a szöveget. Köszönöm szépen. Tökéletes. Most viszont átadhatjuk a szót az előadónknak. Köszönöm a megjegyzéseket, köszönöm a jelentésem pozitív értékelését. A következő megjegyzéseket szeretném hozzátenni. Nagyon remélem, hogy a sok a módosító indítványok nagy száma fogja tükrözni majd ezeket a megjegyzéseket. Ami Lamzor képviselőt illeti, megoszlanak a vélemények itt a házban Törökország csatlakozásáról. Remélem, hogy egyébként megpróbáltam a megjegyzéseimben hangsúlyozni azt, hogy hogyan is vélekedünk a török csatlakozásról. Remélem, hogy benne hagyhatom ezt a szövegben. El akarjuk kerülni azt, hogy a különböző emberek szerepéről ítélkezünk, hiszen ez nem segítene senkit, Törökországot sem. Ezt eh, Obvious úr mondta, és nem Lambsdorff úr. Ami pedig a többit illeti, itt eh, úrnak elmondanám, hogy különböző pontokról beszélt, amelyek szerinte módosításra szorulnak. Ami a versenyt illeti, nekem az az érzésem, hogy a különböző fejezetekben Törökország maga érzi, hogy késlekedik, bizonyos hiányok vannak, és ami a versenyt illeti, ez Európa számára is fontos. Van, ahol Európa sem igazán versenyképes. Most ami pedig itt a, az egyéb emberi jogi kérdéseket illeti, én tényeket vettem bele a jelentésemben, úgyhogy ezt vegyék, ezt igaznak, de el fogom végezni a házi feladatomat. Egyébként a bizottság jelentéséből szereztem az információimat. Ami pedig a külpolitikai javaslatokat illeti, írjuk inkább azt, hogy regret, és ne azt, hogy deplore. Én erre nem helyeznék olyan nagy hangsúlyt, elnök úr. Vannak különbségek, amelyek felszínre kerültek az elmúlt időszakban, és ez azt jelenti, hogy mondjuk azt, hogy üdvözöljük azt, hogy Törökország dinamikus külpolitikát folytat, de ugyanakkor Itt Európának is tennie kellene valamit, nem csak Törökországnak, a főképviselőnek is lépnie kell. Azt nem mondom, hogy ezt túl bőven írtam le, de az Iránnal kapcsolatos állásfoglalás nem kapott támogatást az ENSZ biztonsági tanácsában, és ez szomorú. Hát végül is ezért választottam ezt a szövegezést, ami Lambsdorff úr megjegyzését illeti. Nos, Alexander, nekem én sem vagyok elégedett ezzel a, azzal, hogy még maradtak fejezetek, és bátorítjuk a török hatóságokat, hogy tegyenek itt ennek érdekében valamit. De nem szabad elfelejteni, hogy nem csak a kormánypárt, hanem a fő ellenzéki párt is nagy jelentőséget tulajdonítanak a 10%-os értéknek, hiszen ez számukra is fontos, hasznos lehet. Ami a sajtószabadságot illeti, nem akartam itt keményíteni, voltak erről megbeszéléseink az elmúlt időszakban. Remélem, hogy tetszik, vagy megelégedésükre szolgál, amit erről írtam. Önök úr, Flótr asszony, különböző megjegyzésekkel kezdte, ezeket néhányan megismételték, például Alexander megismételte Ciprus ügyében. Megjegyzem, hogy a ciprusi kollégák itt vannak ma, ezt üdvözlöm, meghallgatom a véleményüket, nagyon kedvelem őket, de ide kellett írni, amit ide írtam, hiszen nekem most az volt a feladatom, hogy Törökországról írjak jelentést. Hogyha a ciprusi kérdést is bele akarjak venni, vagyis hogy ez az EU-nak és Törökországnak is hasznos, hát mindkét oldalon tenni kell, és a közösségen élő két közösségnek is lépnie kell. Ezt én egyéni minőségemben mondom, ha úgy gondolják, de nem csak Ciprus ügyében, hogyha én bármi olyasmit írtam itt le a szövegben a különböző időszakokról, még hiányos. A lényeg az, hogy én a különböző éveket számba vettem, és az új fejleményeket beleírtam. Reméljük, hogy lesz megoldás a problémára a következő években, de itt nem csak a ciprusi probléma, probléma hogyha Flótrasszonya a közvetlen kereskedelemről ír módosítást, és hogyha Hawitz úr a csapat visszavonás kívánja belevenni módosító indítványában, vagy Famagusztát akarja felhozni, hát akkor milyen jelentés lesz ez a végén? Akkor megint csak egymásnak ütközünk, vagy egymásba ütközünk, mert mindenkinek megvannak a saját számára fontos kérdések, de kedves kollégák, kérem, hogy ismerjék el, hogy Elég sok mindent belevettem a jelentésbe Ciprusról, és megmutassam, hogy mennyire kényes kérdés ez. Beleírtam az eltűnteket, a katonai térségekbe való belépés kérdését. Meg kell nézni, hogy mit írtunk az előző jelentésekbe. Ezeket a kérdéseket is elővettem meg én. Kérem, hogy legyenek megelégedve azzal, amit én belevettem a jelentésbe, és ezeket a módosításokat ne adják be nem fogok elfogadni ellentétes értelmű módosításokat sem, sem, mert tudom, hogy mit kell tenni. Mindent, ami tárgyalásos úton értek el a sziget esetében, azt támogatni kell, és nyomást kell gyakorolni azért, hogy minél hamarabb legyen megoldás. Elnök úr, kérem, hogy a bölcsesség vezérelje önöket, és itt találjunk erre megoldást. Ami pedig a kendők kérdését illeti, nem hiszem, hogy ez európai, az európaiak számára kérdés. Ami a vízumokról hangzott el, szerintem ezt a bizottsággal kell megtárgyalni. Ismerem ezt a kérdést, de ez európai probléma. De azért vannak itt bilaterális gondok. Ami pedig az oktatást illeti, remélem, hogy kielégítőnek találják a szövegemet. Kovácsevics úr itt van, nincs, elment. A Nabukó támogatásról mondott valamit. Ezt majd még ellenőriznem kell, hogy mit is mire is gondol, de szerintem ez nem nagy probléma. Képarc képviselő megjegyzése a kurdokról. Mit tudok még többet mondani róluk? Törökországban gyakran kritizálnak minket azért, hogy az európaiak túlságosan támogatják a PKK-t, amely egyesek szerint terrorista szervezet. Hát nem akarom őket támogatni, de az, hogy tárgyalások vannak Törökországban a kurdokkal, az világos. Nem hiszem, hogy itt több részletet kell írnom. Anna Gomes, köszönöm a támogatást, ami a korrupciót illeti. Ezt a múltban mindig megemlítettem, de most nem, mert nem lehet mindig minden leírni, de ha valóban szükségesnek tartja, akkor ezt megvizsgálom. A Nori úr beszélt a 20-as bekezdésről, a bizottság részéről. Igen, igaza van. Itt van egy hiba. Nem csak Törökországot, hanem Európát is sürgetik kell arra, hogy erősítse vagy fokozza az együttműködést e téren. Elnök úr, úgy érzem, hogy nagyon gyorsan válaszoltam a különböző pontokra. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a hozzászólóknak. Tehát egy plusz hetet tettünk hozzá a módosítók benyújtásának határidejéhez. Tehát 18-a, január 18-a lesz ez az új határidő. A többi szakasza a szakbizottsági és tanári szavazásnak azonban marad, ahogy volt a határidőket illetően. Mai utolsó napi rendi pontunk, állásfoglalási indítvány az EK tagállamai és Türkmenosztán között partnerségi együttműködési megállapodás tárgyában a, és az ehhez kapcsolódó ajánlások. Nikolaj képviselnek adom meg a szót, aki jelentéstevő. Köszönöm szépen. Ahogy látom, nincs elég időnk, és nem fogunk tudni kimerítően foglalkozni ezzel a jelentéssel a második olvasat keretében. Még van egy kis zaj. Kérem, bárjuk meg, ami kimenek a kollégák, de hogyha a, ha valaki fölteszi a fülhallgatóját, akkor nagyon jól hallja, amit ön mond. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondok a az árnyék jelentéstevőknek azért, hogy együttműködtek a jelentés elkészítésében. Nem olyan régen volt az utolsó ülésünk, és 13 kompromisszumos módosításról megállapodtunk, és technikai módosításokkal is, amelyeknek örültünk. Pontosítás, ez a jelentés sokkal kritikusabban vizsgálja a kérdést, mint az első verzió, de optimista is, ami arra vonatkozik, hogy hogy kell ezt a megállapodást lezárni. Szerintem Türkmenisztánnal mindenképpen együtt kell működni, és módosítani kell a stratégiánkat, amely 12 éve állandóan megbukik, teljes elszigeteltségét eredményezte Türkmenisztának nemzetközi téren. Szerintem erősködni kell azon is, hogy milyen jó együttműködés volt köztünk, kontrollmechanizmusokat tudtunk bevezetni a megállapodással kapcsolatosan, majd a Lisszaboni szerződés életbe lépett, és így a javaslatunk aktivizálódhat, figyelembe a megállapodásokat, vagyis két évente felülvizsgálat, azután megállapodás a közép-ázsiai stratégiáról, a bizottság, a tanács és a mi parlamenti bizottságunk is aktívabb. Azután van egy nyomankövetési mechanizmus, ami szintén létrejött a főképviselő égisze alatt és a külügyi szolgálat keretében. Úgyhogy itt újdonságok vannak sorozatban, és a jelentésnek is köszönhető ez, és így a parlament sokkal aktívabb lehet. Másik, a jelentésnek köszönhetően előre, előirányoztuk a türkmén és az Európai Parlament együttműködését. A jelentés 80-as cikke mondja ezt ki. A parlamenti összefüggést figyelembe véve a türkmén parlamentet egyébként a türkmén parlament elnöke egy hölgy, és éppen ezért még fontosabb ez az együttműködés. A múlt héten találkoztunk a közép-ázsiai delegációval, és a kollégák elismerték, hogy mindenképpen partnerségi megállapodásra van szó. Ez elkerülhetetlen már, ez az együttműködés rendkívül nagy szükség van rá, és ez a fejlesztés, fejlődés keretében is folyik. Ez alapvető, mert most csak idéglenes megállapodásunk van a kereskedelemre összpontosítva, viszont ez az új megállapodás lehetővé teszi, hogy jobban bevonjuk Türkmenisztán, nem csak emberi jogi kérdések terén, hanem gazdasági együttműködés érdekében is. Tudom, hogy kevés az idő, úgyhogy befejezem. Január 26-án abban reménykedünk, hogy akkor pozitív lesz a szavazás, és megváltozik a hozzáállás a nemzetközi kapcsolatokhoz, főként az emberi jogok kérdéséhez. A passzív kritikáról remélem átérünk egy offenzívebb hozzáállásra, többi országgal való együttműködés terén, figyelembe véve most a Türkmenisztánnal kapcsolatos összefüggéseket, stratégiai álláspontot tudunk kialakítani, hosszú távú gazdasági partnerünké válhat Türkmenisztán, és ezt ki kell emelnie az EP-nek. Köszönöm Nikolaj asszony szavait. Péter Leúri a szó két percben. Köszönöm szépen elnök úr. Nem sok hozzáfűzni való van ahhoz, amit jelentéstevő elmondott. Nagyon örülök annak, hogy sok módosító érkezett az anyaghoz, és ezek révén sikerült javítani a szöveget, így nincs benne benne ismétlések, koherensebbé vált az anyag ezáltal. Azon aggályok is fontosak, amelyek megállapíthatóak, Ám a nagy nézetkülönbségek ellenére úgy tűnik, hogy sikerült megegyezésre jutnunk ezekkel kapcsolatban is a jelentés kereteiben, integrálva mindazok a gondolatokat, amelyek felmerültek Turkmenisztánnal kapcsolatban. Ennyi szeretem volna pusztán elmondani a magam részéről. Köszönöm, Köszönöm Kiel Merci. Euh, Cher collègue... Euh, Kedves kollégák, a következő hónapokban Közép-Ázsiáról kell jelentést készítenem, és fel akarom érni, hogy az öt ország, köztük Türkmenisztán, milyen előrehaladást ért el az emberi jogok terén. terén. Ami engem Türkmenisztánnal kapcsolatosan aggaszt, az az, hogy előre haladásról van szó, de van itt két levél. Az egyiket a, az EBSZ főtitkárának küldtek, a másik pedig egy nyílt levél, ezt eh, emberi jogi szervezetek eh, írták eh, alá, 19 aktivista, ezek a személyek, civil szervezetek nem tudtak Asztanába, Kazasztánba menni, ahol a civil szervezetek konferenciája is zajlott, és megfenyegették őket Türkmenisztán és Kazasztán is, és ezek a civil szervezetek nem tudtak odautazni fizikai fenyegetésnek, és ki voltak téve meglehetősen súlyos, nyugtalanító fejlemények ezek. Egyébként ezt a levelet el tudom önöknek küldeni, ha nem kapták volna meg. Itt arról van szó, hogy Türkmenisztánban az elmúlt években milyen az általános légkör. A civil szervezetek szerint a tavalyi év volt a legelnyomóbb, legszörnyebb év, még erre nem volt példa, figyelembe véve az emberi jogok elleni támadásokat. Ezek a levelek arról tanúsítanak, hogy milyen események voltak ott, Úgyhogy ez arról szól, hogy milyen az általános légkör Türkmenisztánban, és ez nem azt mutatja, hogy az emberi jogi helyzet megjavult volna ott. Köszönöm, Kiel ezen ezt, hogy szabályot. Most két percben Paskú úri szó. Köszönöm. A magam részéről. Sivic úr nevében szólalok fel, aki azt kérte, hogy olvassam fel nyilatkozatát, amely gyakorlatilag a frakciónk álláspontja. Következőképp hangzik. Szembe kell néznünk azzal a régi dilemmával, hogy vajon érdemesebb formális együttműködési kereteket létrehozni olyan demokráciákkal, amelyek vagy nem tökéletesek, vagy sőt, súlyosan megsértik a demokratikus sztenderdeket, vagy ne tegyük igyekezünk-e pozitív hatást gyakorolni rájuk valamiképpen, vagy mondjuk, nemet az együttműködéssel ilyen államokkal, tekintve súlyos hibákra. Türkmenisztán esetében láttunk bizonyos előrelépéseket az emberjogi jogok érvényesülése tekintetében, illetve a kisebbségek jogok és a politikai az elnök közbeszól, hogy később, kicsit lassabban beszéljen az előadó, mert nem lehet tolmácsolni. Ám a helyzet továbbra is messze van a tökéletestől Türkmenisztánban sokkal többet kell tenni annak érdekében, hogy a súlyos égető problémákat kezeljék. A kompromisszumos módosítók, amelyek eh, létrejöttek és megtárgyalásra kerültek ezen a héten, egybeesnek frakciónk álláspontjával, azaz azzal, hogy Türkmenisztán aláírhatjuk a megállapodást Ugyanakkor e- ezen aláírás feltételekhez kell, hogy kötődjék. Hangsúlyoznunk kell annak lehetőségét is, hogy együttműködést fel lehet függeszteni Türkmenisztánnal, akkor, ha az ország nem tartja be emberjogi vállalásait. Frakciónk támogat minden kompromisszumos módosítót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Pászkó úrnak. Hautala asszony következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak a kiváló együttműködést, és hogy valóban megvizsgálta az emberi jogi következményeit ennek a partnerségi és együttműködési megállapodásnak. Kiváló kompromisszumok születtek. Szeretném elmondani, hogy elsősorban az új monitorozó mechanizmusra kell koncentrálnunk, amely bevonja az Európai Parlamentet is Ugyanúgy igaz, amit a kollégák mondtak, különösen Kill Nielsen asszony üzenete. Meg kell értenünk, hogy ez a rezsim még ma is az egyik legelnyomóbb rezsim a világon, ezért nagyon komolyan kell venni saját jogunkat abban, hogy egyes, egyetértésünket adhatjuk ehhez a megállapodáshoz. El kell érnünk azt, hogy megfelelő mechanizmussal kérjék számon az emberi jogi helyzetben tett elkötelezettségeket. Ebben a helyzetben szerintem nagyon nehéz ezt a következtetést levonni, és jó lelkiismerettel, jó hittel nem mondhatunk igent erre az megállapodásra. Ezért a különböző frakciókból az egyes kollégák nyilván tétováznak, hogy meg kéne tennünk. Az ilyen helyzetben a zöldek álláspontja szerint az lenne helyes, hogyha ez a döntés e, egy év múlva kerül a napirendre, várjuk meg, hogy megfelelő jelek, jelek jönnek el Turkmenisztánból arról, hogy előrelépéseket tettek e, a nagyon elítélendő emberi jogi helyzet javítása érdekében. Ha térjek vissza a monitorizó mechanizmusra, amely egy e, újítás, és szerintem ezzel lehetne megoldani a helyzetet. Ennek a megszövegezése kicsit bizonytalan. Azt kéne elérnünk, hogy megerősítsék azért, hogy az Európai Parlamentnek legyenek garanciája, hogy az együttműködési társadalási partnerségi megállapodás elősegíti az emberi jogokat. Azt szeretném kérni, hogy a kettes kompromisszum megszövegezése Eh, az Európai Parlament felügyeleti jogát illetően ezt eh, fogalmazzák meg erősebben. Elnök úr, megkérhetem a bizottságot, hogy volt egy nagyon furcsa észrevételünk. A bizottság által javasolt szöveg van előttünk, amelyet ők 98-ban te tettek, és ebben van nagyon fontos francia bekezdés, ami hiányzik az egyes cikkből, amely a társadalmat segíti hogy a jogállamiságot elősegítse. Vajon miért nem szerepel ez a mostani verzióban? Tudna erre válaszolni a bizottság? Köszönöm. Honorable Zseb per... Zseb... Eh, Zseb úr, két percben a következő hozzászóló. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak és mindazoknak, akik módosításokat nyújtottak be, hogy részt vettek a folyamatban. A jelentés a kezdetekben nem felelt meg az elvárásainknak, különösen az emberi jogi kérdésekben. Nem vette figyelembe az Európai Parlament üzenetét. A módosítások java, amelyet a kollégák benyújtottak, objektívabbá teszi a jelentést, Nem szeretném csak kritizálni Türkmenisztánt, nagyon örülök annak, hogy van mit dicsérni az országban, de nem szorítkozhatunk a virtuális eredményekre, hanem következetesen el kell érvényesítenünk kell az Európai Parlament ért, értékeit és eh, elvárásainkat Türkmenisztánnal szemben számos, van számos emberi jogi mutató, amelynek, amelyben Törkmenisztának meg kell felelnie, és ebben mérhető előrelépésre van szükség a törvénysértések esetében. Fel kell használnunk azokat a lehetőségeket, amely ez egyezmény számunkra felkínál. Egyetértek azzal, amit Paskó úr mondott, fel kell függesztenünk az egyezményt akkor, hogyha ezek a törvénysértések továbbra is ilyen súlyosak. Az egyezménynek fel kell szerelkeznie azokkal a mechanizmusokkal, amelyek lehetővé teszik a hatékony felhasználásokat az Európai Unió által, valamint általunk is, parlamenti képviselők által. Áttekintettük a módosításokat, és hallottuk az előadó véleményét és értem, hogy vannak kompromisszumos módosítások, amelyek figyelembe veszi aggodalmainkat és az enyémeket, és amelyet én kifejeztem a módosításban. Köszönöm szépen, most pedig lezárjuk a vitát. Gomes úrral, ő az utolsó, fel, Gomes asszony, ő az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen. Én azon kölygek között voltam, akik módosítást nyújtottak be és nagyon szívesen felolvasnám a létező kompromisszumokat, de nem látom őket sehol sem. Nagyon szeretném, hogyha eljutatnák ezt azokhoz a tagállamokhoz, akik legtöbbet vettek részt a módosításokban, és akiknek alapvető eh, problémáik voltak abban, hogy egyetértsenek a jelentéssel. Ezért eh, megkérném az előadót és az árnyék előadókat, hogy osszák meg ezeket a kompromisszumokat a kollégákkal, és támogatni szeretném azokat az aggodalmakat, amelyeket korábban több kolléga is szóba, szóva szóvá tett. Például az információt, amit a Babis gyilkosságokról, valamint azon akadályokkal kapcsolatban, amelyeket a nemzetközi civil szervezetek tettek szóvá. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm, Gomes asszony. Végül a bizottság kap szót. Nikez kollega szerepében, szemében. Ön jött a bizottságtól, ugye? Köszönöm. szépen, hogy megengedik, hogy kommentáljam röviden az eddigi vitát. Nem láttam a kompromisszumű szövegeket, így módon nehéz ezekre reflektálnom részleteiben. Ám emlékszem, hogy három típus, három különféle típusú utánkövetési mechanizmust ajánlottunk az emberi jogok érvényesítésében. Volt egy úttörő jelentés, egy éves megbeszélés, módszertana, illetve egy monitor mechanizmus. A bizottság szempontjából semmi gondunk az éves felülvizsgálattal, megismételtük ebben a szakbizottságban is, meg az emberjogi szakbizottságban is, meg a közép-ázsiával foglalkozóban is évente, vagy akár gyakrabban is szívesen eljövünk önökhöz az emberi jogi és a demokrácia kérdéseit megtaglalandó Türkmenisztánban, amely ahol egyetértünk önökkel abban, hogy nagyon távol vannak ezek a kielégítő színvonaltól. A monitoring mechanizmusa kapcsolatban előbb bele kell olvassam a szöveget. Mert vagy az a klasszikus módszertant követjük, amely működik az emberi jogi jelentések kapcsán, amelyeket évente írunk meg, és amelyek akár részletesebbek is lehetnek az emberi jogok tekintetében, ha erre igény van, ezzel semmi gond. Vagy pedig esetleg egy teljesen új mechanizmusról beszélünk-e. Abban egyetértek, tehát meg kell vizsgáljuk azt, hogy pontosan mit, miről szól a szöveg, Nikola Eszonyal is eszmét kell cserélnem erről, mert ha új eszközt akar bevezetni, az a kapcsolatban fenntartásaim vannak, ez esetben az intézményközi együttműködés alapjaira kell azt helyeznünk a Lisszaboni szerződés érvényében. De mivel mondom, nincs meg a szöveg, így nem tudok most véleményt nyilvánítani. Köszönöm, hogy meghallgattak. Eh, Köszönöm, Nikéz asszony, és most az utolsó szó a jelentéstevőért. Nautala asszony szeretne még hozzászólni, 30 másodpercet kap elnézést. Abban reménykedtem, hogy a bizottság megválaszolja a kérdésemet. Ez alapvető. Nagyon nehéz volt megszerezni a szöveget, amiről most vitatkozunk, és azt látjuk, hogy ez lényegesen gyengült abból a szempontból, amit, ami most nekünk fontos, amiről beszélünk hogyha ki akarja készíteni, kiegészíteni akarja a bizottság, akkor eleget tehet Hautal asszony kérésének talán. Köszönöm először is a tárgyalás alapját képező szöveget. Megtárgyaltuk és aláírtuk. Tehát nem egy olyan dokumentumról van szó, amelyet még most kell majd átadni. Ha vannak olyan elemek, ezeket mind megtárgyaltuk ha valamit nem találnak meg a szövegben, akkor vissza kell menni ahhoz a személyhez, aki 12 évvel ezelőtt megtárgyalta ezt a szöveget. Én meg tudom nézni, ki volt az, ám ez az, a lényeg az, hogy ez a szöveg tárgyalás alapját képezte, és aláírták a tagállamok, a parlament és Türkmenisztán annak idején. Béni. Ö... Rendben. Nikolaj asszony, az előadó kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon is értem a kollégák aggodalmait, ezeket osztom. Ugyanakkor úgy látom, hogy politikai alternatíva előtt állunk. A jelentésben előirányoztuk az összes ellenőrzési, nyomonkövetési mechanizmust, mindazt, amit az EP alkalmazhat. Ugyanakkor szomorúan látom, hogy a módosításokat nem küldték meg az összes kollégának. Azonban úgy gondolom, hogy a megállapodás elfogadásának elhalasztása csak hozzájárul ahhoz, hogy a régióban a helyzet stagnáljon. Emellett úgy gondolom, hogy ez nem tenné lehetővé számunkra, hogy konstruktív megközelítéssel éljünk a régióban. Természetesen alkalmazhatunk szankciókat, az EP értékeinek magasságából, de ezek a szankciók csak azt eredményeznék, hogy a helyzet rosszabbodna és nem javulna. Ami pedig a civil szervezetek levelét illeti, tudom miről van szó, Kazasztánba akartak belépni, és nem Türkmenisztánba. És amit biztosan tudunk, én jogász vagyok egyébként, az egyoldalú nyilatkozatok nekem nem elegendőek, úgyhogy mindent ellenőrizni kell. Ezt megtettem. Ez amiatt volt, hogy Kazasztán nem adott vízumot ezeknek a civil szervezeteknek. Miért, milyen feltételek mellett, mi történt, azt nem tudom, úgyhogy nem akarok itt légből kapott nyilatkozatokat tenni, mert ez nem lenne igazságos, a tényeket kell megnézni. Hautela asszony, akik az árnyék jelentéstevők ülésén ott voltak, kérték ezt a megfogalmazást. Lehet, hogy nem lett megmagyarázva, hogy mi is ennek a módosításnak a célja, ez nem úgy történt, ahogy ön szerette volna, de készen állok arra, hogy önnel beszéljek, és szerintem konstruktív párbeszédre van szükség, és nem pedig a tárgyalások befagyasztására. Ami pedig a jelentést illeti, ami ezt az általunk javasolt mechanizmust illeti, ezt a Lisszaboni szerződés engedélyezi, ezt a jogi szolgálattal együtt megnéztem. És így lehetővé teszi számunkra, hogy módosítsuk azt a merev álláspontot, amelyet eddig tanúsítottunk, és aktívabbak legyünk olyan régiókban, ahol a mi hozzájárulásunk egy kis pluszt adhat a demokratizálódás sért folytatott harcban, és ez másod is így van. Köszönöm. Ami pedig a naptárt illeti, az ütemezést, már elmondtam általánosságban, nem, még nem mondtam el, a bizottságban a szavazás a két pontról, január 25-26-án lesz, és a márciusi plenáris elé kerül ez a szöveg, ami a két helyzetet illeti. Itt azért van egy kis különbség, ami az irányt illeti, ami a politikai állásfoglalást illeti. Nincsenek fenntartásaink a szavazással kapcsolatban, még akkor is a jelezték, hogy lesznek aggodalmak, kritikus megjegyzések a forgatókönyvet illetően de a jelentéstevőnk mindenképpen sürgeti a jelentés elfogadását. Ezt tiszteletbe tartjuk, de annak alapján, amit hallottam, nem vagyok biztos benne, hogy a kollégák többsége támogatni fogja ezt a az elképzelést, hogyha a jelentéstevő inzisztál, akkor megszavaztathatjuk, de én azt mondom, hogy január végéig, amikor majd a szavazás lesz, tárgyaljanak a kollégákkal, vagy tárgyaljon a kollégákkal azért, hogy kompromisszumos megoldás szülessen a módosítások ügyében, vagyis hogy egy kicsit kedvezőbb legyen az attitűd itt a szövegen belül, mert ha nem, a szokásos gyakorlat alapján akkor itt ellenszavazatok lesznek, vagy ellenszavazás Rendben, akkor az AFED bizottság a karácsonyi szünet után találkozik legközelebb, mégpedig január 13-án. És most megragadom az alkalmat, még akkor is, hogyha fogunk külön-külön találkozni az ünnepek előtt, de így bizottságban már nem találkozunk, akkor nagyon kellemes ünnepeket kívánok, és viszontlátásra jövőre, és Strasbourgban is fogunk még találkozni. Az ülést terekeztem. Köszönöm.